kapcsolatos eljárásrendi kérdés. Igen, szeretnék az Európai Parlament felé tájékoztatással érni, mert a francia állam fellépése gyakorlatilag az személyes szabadságot is sérti. A, egy korábbi államfőt ugyanis lehallgattak, és ez teljességgel szembe megy minden egyes demokratikus jogszabályjal, amikor is szabadságban élhetünk. Az igazságügyminiszter asszony folytatta le a vizsgálatot, és az alapjogi karta is azt mondja ki, hogy a személyes életet, a családot védeni kell. Az NSZI által történt lehallgatásokról szereztünk tudomást, és ki kell vizsgálni az, hogy az alapjogok tiszteletben tartásra kerültek-e. Köszönöm. Köszönöm szépen, Odi úr. Tájékoztatni fogom erről az elnököt. Kezdjük akkor a jelentés testek megszavazásával. Zala jelentés az első. Név szerint fogunk szavazni. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. És elfogadtam.